Siamo per iniziare, ma siamo aspettati. Megkezdjük az ülés, viszont néhány kollégát még megvárnánk, mert elektronikusan fogunk szavazni. Mielőtt megkezdjük az ülésünket, szeretném megadni a szót, ahogy már tudják, a tolmácsoknak, akik egy közleményt olvasnak be. Tessék! A tolmácsok szeretnék közölni, hogy már 17 nap óta folytatjuk tiltakozó akciónkat. Az adminisztráció semmilyen próbálkozást nem tett arra, hogy fölvegye velünk a kapcsolatot, hogy megoldódjon ez a konfliktus. Ennek eredményeként csak az ülés előre meghatározott idejében fogjuk biztosítani a tolmácsolást. Ez a mai napon 12 óra 30. 12.30-kor befejezzük a tolmácsolást. Köszönjük a figyelmet! Thank you. Bene, ringraziamo. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy beolvasták az üzenetet, és mellettük vagyunk. Az első napi rendi pont egy elektronikus szavazás, ezért kérem, hogy a kártyáját mindenki tegye be. Ahogy tudják, a tegnapi koordinátori ülésen döntés született arról, hogy az EFDD e frakció kapja meg a bizottság klímaváltozás elleni keretprogramjának a témáját, a LIFE program témáját ellenvetéssel élt a frakció 214 pont alapján, ami a koordinátorok javaslatában szerepel. Ezt a szöveget tegnap ki is adtuk, és ezért olyan döntés született, hogy most erről az ellenvetésről szavazunk ma délelőtt. Ezt a bizottság titkársága közölte is mindenkivel. Úgyhogy a kollégákat most megkérem arra, hogy elektronikusan szavazzanak, a live programmal kapcsolatos jelentés, illetve vélemény EFDD frakciónak történő kiadásáról. Most megnyitom a szavazást. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, úgyhogy a koordinátorok tegnapi döntése érvényes. Martin Hausling kért szót. Ja, ich wollte noch mal erklären für die Köszönöm szépen. Akik tegnap nem voltak itt, azoknak üzenem, hogy igazából miért kerül sor erre a szavazásra. Egészen röviden, mert tegnap kimerítően szóltam róla. Szerintem egyszeri dolog, hogy szakbizottságként itt a klímaváltozásról, klímaváltozásos szakértőknek adunk egy papírt. Igazából ez azt szolgálja, hogy hogyan tárgyalunk majd az Envivel, tehát szerintem nevetségesé tesszük magunkat, hogyha ezt csináljuk. Tudom, hogy a néppárti frakcióban néhányan, mint Albert Dess, ugyanígy gondolják, de hogyha komolyan akarunk tárgyalni, akkor igazából ezt botrányosnak tartom, hogy egy ilyen anyaggal megyünk oda. Szerintem a szakbizottságunk híre ezzel oda van, és a néppárt és a liberális frakciók lehetnek ezzel elégedettek. Elfogadjuk a többség akaratát, de ez nem túl jó jel a jövőt tekintve. Grazie, Martin. Köszönöm, Martin. Stuart Agnew szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a bizottságnak. Annyit szeretnék mondani, hogy én nem tagadom a klímaváltozást, tudom, hogy változik a klíma, az elmúlt 2000 évről vannak adataink, látjuk, hogy változik a klíma, csak abban nem hiszek, hogy a gazdáknak erre lehet befolyása. Ugyanakkor a helyzetben feltételezem, hogy lesz egy ilyen kívánságlista majd az ENVI szakbizottság részéről, ők mit szeretnének, mit tegyenek a gazdák azért, hogy javuljon vagy változzon a világ időjárása. Az első az lesz, hogy milyen hatása lesz ennek a gazdaságokra. 50 évet töltöttem a gazdaságban, mezőgazdaságban, és úgy gondolom, hogy meg tudjam ezt ítélni. A másik kérdés az egy technológia lesz, és a Cambridge-i, egy, egy Cambridge-i szakértő fogja majd értékelni ennek a technológiai oldalát. Tehát lesz egy költség, lesz egy hatás az összes pont tekintetében. Persze megkérdőjelezhetik, amit mondanak. Minden esetre én szeretném a jó érzékre felhívni a figyelmet és a logikát, a tudományos értékek alapjait használjuk fel. Elnök, kedves kollégák, most nem kellene belemenni ebbe a vitába. Még egy képviselő kért szót, még neki megadom a szót, aztán Következik a 12-es pont. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy ez a szavazás, ez fontos. 2021-2027-es kapot készítjük elő. Ugye mindannyian közösen egy olyan munkát végzünk, ami az egyes szakbizottságok kompetencia között megosztott. A, van egy ENVI, egy környezeti bizottság, van egy mezőgazdasági bizottság, tehát az elvinek ugye specifikus kompetenciája is van, és osztott kompetenciája is van. Ezért stratégiailag ez a szöveg, ez egy hibás téma, hiszen ez a kapra vonatkozik. Következő hetekben majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez a helyzet. Ez a vita még nem zárult le. Minden esetre a mezőgazdasági bizottság, az agri szakbizottság kompetenciának a védelme fontos lenne, hiszen itt gyakorlatilag a kap jövőjéről van szó. Természetesen elfogadjuk azt, hogy ez a vita lezárult az, ahogy most szavaztunk. Bene, grazie. Köszönöm, kedves kollégák! Kezdjük meg a szakbizottság ülését. 12-es napi rendi pont következik, ugye itt hagytuk abba tegnap a munkát, Ez egy eszmecsere az Éle Európai Bizottság javaslatára vonatkozik az láncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell átláthatósága és fenntarthatósága a téma. Ez módosítja az általános rendeletet az élelmiszeripari előírások tekintetében, ez egy 2002-es rendelet volt. Továbbá a javaslathoz 8 jogalkotási javaslat tartozik, ez az élelmiszerláncra vonatkozik, a mm, GMO-k, az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok, enzimek, természetes aromák, növényvédőeszközök és új élelmiszerek. Az ENVI szakbizottsága, a felelős szakbizottság ebben a témában a mi véleményünk előadója Karin Kadenbach. A parlament célja, hogy első olvasatban megállapodás szülessen. És így még a mandátum lejárta előtt le lehessen zárni ezt a témát. Ezért nagyon sűrű itt az ütemterv. Már is megadom a szót Karinnak, és kérem, hogy mutassa, meg a, mutassa be a véleményünket, tessék. Ja, ein herzliches Dank. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én is szeretném elmondani, hogy a szakbizottság döntése miatt csalódott vagyok. Az előző szavazásról van szó, megértem a nyugtalanságot, de ami most a az EU kockázatértékelés transzparenciáját, fenntartatóságát illeti, most ezzel a joganyaggal szeretnék foglalkozni. Örülök annak, hogy az eszmecsere keretében igenis lehetőség nyílik arra a mai napon, hogy első benyomásainkat elmondjuk a bizottság javaslatával kapcsolatban, és meg is beszéljük. Szeretném elmondani, üdvözlöm a bizottság javaslatát. Szerintem helyes irányba indultunk el ezzel egyidejűleg sajnálatosnak tartom, hogy későn született meg ez a javaslat, ha arra gondolunk, hogy az általános 2002-ben elfogadott élelmiszerjog, élelmiszerjog egy áttekintését szükségesnek tartottuk. Nézzük meg a fitness check eredményét, és állapítsak, miről is volt szó. 2010 és 2018 között az Európai Bizottság egy refit értékelést készített az általános élelmiszerjoggal kapcsolatban. Alapvető kérdések itt azok voltak, hogy a rendelet teljesíti a célját, van-e egyszerűsítési potenciál, és sikerül a a költségeket csökkenteni az administratív oldalon a végrehajtás során, ugyanis ezt újra és újra felvetettük témaként. Miután a glifoszát meghosszabbításáról beszéltünk 2017. októberében, a negyedik európai polgári kezdeményezés alapján továbbadták az anyagot az Európai Bizottságnak, ezzel görülni kezdett a kő, a peszticidek és az átláthatósági folyamatok tekintetében a kockázatértékelésnél igyekeztünk haladni. 2017-ben, szeptemberben egy roadmap-et mutatott be az Európai Bizottság az átláthatósággal és a transzparenciával kapcsolatban a kockázatértékelés során az élelmiszerláncban, és Négy héten belül a 12 szokásos hét helyett végül is az érintettek állást foglalhattak. Aztán sajnos a visszhang nem volt túl nagy a karácsony miatt, összesen 20 visszajelzés érkezett. Január 15-én a fitness cseket sikerült lezárni, az Európai Bizottság bemutatta az eredményt. 2018 áprilisában aztán sor került a törvényjavaslat bemutatására. A fitness csek eredményei most lassan összegyűlnek és az egyik nagyon fontos, az a erőteljesebb átláthatóság lenne. Mindenek előtt, ami a értékelést illeti, éppen ellenkezőleg a mostan érvényes joghoz képest ne fogadjuk el automatikusan az ipar által biztosított adatokat, amelyek aztán bizalmasan kezelendők, és igazából határozhassa meg a kérelmező, hogy mely adatokat kell közé tenni. A kérelmezés során bizonyos adatok vonatkozásában külön nyilatkozni kell a bizalmas adatkezelésről, ehhez természetesen megfelelő indokokat kell csatolni, Egyébként a, lesz egy pozitív listája és egy felsoroló jellegű listája az információknak, amelyeket nem szabad közé tenni. Itt természetesen az állat a környezetvédelem ez rendkívül fontos, ennek érdekében akár még bizalmas információkat is közé lehet tenni. Az EFSA honlapján könnyen hozzáférhető elektronikus formában kell biztosítani a tanulmányok megtekintését, ki is lehet majd ezeket nyomtatni, ami nyilvánvalóan az ellenőrizhetését is ellenőrizhetőséget is javítja. Adott esetben a kérelmezők az adatvédelemmel szembesülnek, bizonyos személyes adatok csak korlátozódhatok ki, illetőleg a szerzői jog és fontos téma lehet, kivételek már itt is szerepelhetnek, például az anyagmennyiségek vonatkozásában ezeket nem kell közzétenni. Az uniós regisztert tekintve a tanulmányokkal kapcsolatban az összes tanulmány itt szerepel, majd az EFSA számára lehetővé teszi, hogy az összes engedélyt megvizsgálják. Ez nagyobb transzparenciát biztosít már a korai időszakban, és ki lehet zárni, hogy csak olyan tanulmányokat alkalmazzunk, amelyek az engedélyezés során hasznosak bizonyulnak. De itt beszélni kell arról is, hogy olyan a hozzá kell, hogy férjenek a laboratóriumokhoz. A laboratórium kiválasztásával kapcsolatban lesz egy néhány hozzászólásunk a véleményünkben. Az érdekeltek, az általános közvélemény különleges eljárásait sem szabad figyelmen kívül hagyni itt a tanulmányokkal kapcsolatban a már engedélyezett anyagok megújításának kérdésében kell bevonni ezeket a véleményeket. Ezzel mindenképpen a transzparencia előírását kell teljesíteni. Az ellenőrzés az audit, hm, az a laboratóriumokkal, illetőleg a tanulmányokkal kapcsolatban az ellenőrzési lehetőséget biztosítani kell itt a kockázat elemzést is figyelembe kell vennünk, az EFSA-t meg lehet, ez EFSA kiadhat tanulmányokat arra, hogy megvizsgálják a, az eredményeket, ezeket az EU költségvetéséből lehet finanszírozni. A hatékonyabb kockázati kommunikáció, egy szigorúbb kommunikáció az kockázatelemzés teljes időszaka alatt, ezt tervezzük, ezzel is a transzparenciát erősítjük. Ha arra gondolunk, hogy az Európai Bizottság csak két éven belül egy általános tervet kell, hogy elfogadjunk a kockázatelemzéssel kapcsolatban, és ehhez megfelelő jogszabályokra is szükség van. Egyelőre meglehetősen kérdőjeles az, hogy mennyire lesz hatékony az ellenőrzés. Ami a kockázati kommunikációt illeti, ez egy bázisaktus véleményem szerint, és, ne, és nem kell ezt integrálni a jogszabályba magába. Tehát itt alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a jogszabályt az EFSA adminisztrációnak megváltoztatása az irányításban részt vesznek majd a tagállamok is. Egyébként pedig a szakértők egy csapata gondoskodik arról, hogy tudományos szakértők, akik politikai és tudományos szempontból is független módon lépnek fel, őket az EFSA alkalmazhatja támogató jelleggel, és a tudományos együttműködést kívánják erősíteni, ami azt jelenti, hogy minden egyes tagállam több szakértőt is kinevez majd. Ezek a tartalmi oldalai az előterjesztett jogszabályjavaslatnak, és mit már elmondtam, a módosítóinkkal számos témát kell érinteni, illetőleg az idő hiánya miatt nem tudunk teljesen részletekbe menni. Úgy gondolom abban egyetérthetünk, hogy ha elmondjuk, hogy az EFSA hitelességéről van szó, itt erősíteni kell a kockázat elemzés során ezt a hitelességet, ehhez megfelelő jogi keretet kell biztosítani. Erre csak akkor vagyunk képesek, ha az EFSA megfelelő erőforrásait is erősítjük, a személyzetileg és pénzügyileg is, hiszen azt mondjuk, hogy végre kell hajtani bizonyos tanulmányokat. Jó megközelítésekkel találkozunk, ezeket azonban még ki kell bővíteni, hogy a végrehajtás során tényleg sikeresek lehetünk. Mit már elmondtam, meglehetősen kevés időnk van, és a támogatásokat kérem, hogy közös erővel képesek legyünk arra, hogy a trilógus mandátumát még ebben a ciklusban el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie. Köszönöm, Karin. Köszönöm a prezentációt. Mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, Zláj kolléga hozzászólását hallgatjuk meg, utána a DG Szánkot. Augusztus 29-én és 30-án fogjuk a véleményt megtárgyalni szeptember 5-e a módosító indítványok benyújtásának a határideje, és október 22-én fogunk szavazni a véleményről. Köszönöm szépen. A néppárt árnyék előadója vagyok, és szeretném kijelenteni, hogy támogatom ezt a tervezetet. Mindenképpen támogatom azt, hogy a tudományos tanulmányok függetlenek legyenek, annak érdekében, hogy az EFSA jól működjön. Nagyon fontos itt a fitness teszt, de mégiscsak van egy-két kérdésem, igazából négy kérdésem. Mindenképpen az átláthatóságot kell növelnünk, a tudományos kutatások is ezt igazolják, azonban a bizalmas információkat védeni kell az EFSA igenis utal arra, hogy bizonyos adatok nem nyilvánosak, és ennek ellenére hatékonynak kell maradnia a dolognak. Tehát eh, az sem jó, hogy az EFSA-nak itt eh, további terhei legyenek. Hiszen eh, az EFSA-nak nagyon fontos az, hogy átlátható módon hatékonyan működjön. Nagyon fontos a tudományos tanulmányok függetlensége, ezen kívül különféle laboratóriumi vizsgálatok, auditok, és fontos az, hogy milyen kivételek léteznek. És nagyon fontos az, hogy megfelelő módon továbbadjuk az információkat. Ezek mind-mind pozitív aspektusok. Hogyha tudományosan függetlenek szeretnénk maradni. És nagyon lényeges az, hogy az élelmiszerbiztonság területén is független tanulmányokat készítsenek. Tehát még egyszer hasonlítom, hogy az érintett tudományos kutatók függetlenségén van a hangsúly. Most utalnék az EFSA függetlenségére, illetve az EFSA egyéb feladataira. A bizottság, a parlament is érintett ebben a dologban. És igazából egy öt éves időtartamuk van a tudósoknak. Nagyon fontos az, hogy ezt az, időpont, ezt az időtartamot meghosszabbítjuk, vagy nem. Nagyon lényeges ez a dolog. Nagyon lényeges, hogy javítsuk az EFSA hatékonyságát, az ENA-val, az EFSA-val és az összes többi ügynökséggel már gyűjtöttünk tapasztalatokat, és itt felmerül az a kérdés, hogy hogyan tovább. A tagállamoknak mindenképpen hozzá kell járulni ahhoz, hogy a megfelelő szakértők kerüljenek a megfelelő helyre. Nagyon fontos az, hogy itt van egy kockázati tényező is ebben a dologban. Véleményem szerint ez jó. Például a múltban úgy volt, hogy az a holland NVBA szakértői rossz információkat közöltek egy botrány alapján. Nagyon fontos az, hogy az élelmiszerbiztonság érdekében, illetve a megfelelő kommunikáció érdekében a függetlenség megmaradjon. Ne legyenek itt nemzeti kedvencek. Igenis, az EFSA-nak függetlenül kell működnie, és a kockázatbecslést pedig mindenképpen javítani kell, és gyorsani, gyorsítani kell. Igazából időt is megtakaríthatunk. Nagyon fontos az, hogy például az internetet jobban használjuk. nem kell személyes találkozó ahhoz, hogy legyen egy megfelelő szakvélemény. És szerintem ezzel is növelhetjük a bizalmat, és ehhez tartozik az élelmiszerbiztonság is. Köszönöm, Slayer kolléga Mártin Hozler. Szót kért? Mártin, tessék. Köszönöm szépen. Tegnap már a biztossal is lehetőségünk volt tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés úgy alapjában véve jó, támogatni is fogjuk. De van egy-két pont, amelyet azért szerintem elég intenzíven át kell néznünk, tehát például, hogy meddig menjünk el az átláthatósággal, mik az üzleti titkok, tehát el tudom képzelni, hogy sok vállalat azt mondja, hogy ez az üzleti titkokba való beavatkozása. Biztos, hogy is beszéltünk erről bilaterális tárgyalások során, és én is megkérdeztem, hogy ez hogyan vonatkozik olyan vállalatokra, amelynek a székhelye nem az Európai Unióban van. Tehát hogy lehet ezeket a vállalatokat arra kényszeríteni, hogy az európai szabályokat betartsák, úgy, hogy közben az EFSA-t is erősítsük. Azt is láttuk, hogy van egy problémánk azzal, hogy független szakértőket kapjunk, és a független szakértők listáját elküldjük az EFSA-nak, azonban felmerül itt az a dolog is, hogy az EFSA-t azért eh, pénzügyileg eléggé rosszul látják el. És hogyha most egy független vizsgálatot is elvégeztetünk az EFSA-val, akkor nagyon lényeges az, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzen, hogy megfelelő független tanulmányokat rendelje. Üdvözöljük az egészet, és támogatjuk a bizottságot is ebben a pontban, azonban számos kérdés felmerül most, amit még tisztázunk kell, hogy még ebben a ciklusban döntést érjünk el. És itt tulajdonképpen az európai politika hitelességéről és átláthatóságáról is szó van, hiszen az elmúlt években ez elég sokat szenvedett. Ezt mindenképpen javítanunk kell, éppen ezért remélem a jó eredményt. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Mártin. Szuzanna Meyer a szó, tessék. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy eh, eléggé jó anyag eh, van előttünk, annak érdekében, hogy visszanyerjük az Európai Unió intézményeibe vetett bizalmat, és hogy erősítsük ezt a bizalmat. Azonban mindenképpen egy eh, pontot itt kiemelnék, És pedig arról szeretnék szólni, hogy a meglévő intézményeinkkel is odafigyeljünk ezekre a dolgainkkal. Hogyha az intézményeknek bizonyos feladatokat de delegálunk, hogyha megvizsgáltatunk velük dolgokat, akkor igenis adjunk nekik megfelelő anyagi fedezetet. Ez az emára is vonatkozik, Fontos az, hogy kétszer annyi költségvetést kapjon, kétszer annyi személyzettel dolgozzon, hogyha tényleg valamit el akarunk érni. És most igazából sírunk, hogy az EFSA-nak nincs elébb, elég pénze, ebből a költségvetésből nem tud megfelelő függetlenséggel és átláthatósággal dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, Szuzanna. És most akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének a Digi Center részéről. Bohor urat hallgatjuk meg. Thank you, Chair. Um, thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutassam a bizottság véleményét. Hálás vagyok azért, hogy pozitív a hozzáállásuk, hogy támogatják ezt a témát. Röviden néhány mondatban reagálnék az elhangzottakra. Átláthatóság és az adatok megbízhatósága. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a javaslattal nagyon jó egyensúlyt tudunk kialakítani. Tudjuk, hogy a szellemi tulajdont védeni kell, az innovációt és a versenyképességet védeni kell, úgyhogy egy pozitív listát nyújtottunk be. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a pozitív lista a jelenlegi gyakorlatokon, a bírósági ítéleteken és a bizalmi döntések jelenlegi meghozatalának a módján alapul. Elvileg ez a az üzleti élet számára nem lesz meglepetés. A javaslat szempontjából az is pozitív, hogy a jelenlegi gyakorlattól eltérően jelenleg az EFSA határozza meg a szabályokat, és a, ez a bizalmi döntésekre is érvényes. A pozitív lista viszont egy nyitott lista, a jogszabály része lesz, mindenki ismerni fogja ezt, a, az EFSA, a vállalkozások, a nagyközönség, úgyhogy megfelelő egyensúlyt próbálunk itt kialakítani itt a pozitív lista segítségével és aztán meglátjuk, hogy túl messzire mentünk el, de úgy gondolom, hogy megfelelő ez az egyensúly. Tudjuk, hogy eh, nem csak a végrehajtás szempontjából fontos ez, hanem a szellemi tulajdon eh, védelme szempontjából is, a bizalmas üzleti információk miatt is, az EFSA-val a vállalkozásoknak ugye találkozói vannak a dossziék előkészítése során, és ezekre is érvényes a mostani javaslat. A források és a tagállami részvétel tekintetében el kell, hogy mondjam, hogy jelentős, vagy legalábbis aránylag jelentős növekedés szerepel e tekintetben. Most ez egy 80 os költségkeretnövelést jelent, és 20-25 százalékos plusz szakértői bázist. Amikor az EFSA-t más ügynökségekkel összehasonlítjuk, például az EMA-val, figyelembe kell vennünk, hogy milyen ágazat áll az ügynökségek mögött, vagy milyen termékek, amelyeket értékelnek, hogy ezeknek a különbözőségét figyelembe kell venni, hogy hogyan működnek. Az EMA díjakkal dolgozik, az EFSA viszont teljes mértékben a központi EU-s költségvetésből kapja a költségkeretét. Ezek mind fontos aspektusok. Továbbá hangsúlyoznám, hogy a gyógyszerek és az élelmiszerek között azért jelentős a különbség. Amikor beveszünk egy gyógyszert, akkor elfogadjuk, hogy ez kockázatot jelenthet, hogy lehet, hogy megfájdul a gyomrunk, vagy fejünk fog megfájdulni, de az élelmiszereknél ezt nem fogadjuk el, és itt nagyon fontos, hogy az ügynökség munkájába bevonja az üzleti vállalkozásokat. Ez együtt fontos, hogy az EFSA független legyen. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok részvétel az igazgatóságban, és az, ahogy a tagállamok szakértőt nevezhetnek ki, ezt a függetlenséget fent tudjuk tartani. Fontos aspektus az is, hogy az Európai Élelmiszerbiztonságért nem csak az EFSA felel, egy közös rendszert kell felállítanunk. A tagállami hatóságok is felelnek ezért, és ez az együttműködés is szerepel a javaslatban. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Rendben, köszönöm a Digi Sante hozzászólását. És most újra megadnám a szót az előadónak, Karinnak, ha szeretne valamit mondani. Nem, akkor rendben, mindenkinek köszönet, és tovább lépünk a napi rendben. Miközben átérünk a következő napi rendi pontra, szeretném üdvözölni azt a 24 vendéget, akik állatbarát alapítványtól érkeztek, több politikai pártokat, több csoportot képviselnek. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Hánzekám kollégának a vendégei, úgyhogy üdvözlöm őket. Látom, hogy szót kér, tessék. Vagy nem? Nem, akkor ön is csak üdvözli őket, rendben. Akkor folytatjuk a munkánkat. Következő napi rendi pont. a mai napi rendünk harmadik pontja, első eszmecsere az 1 per 2005 per EK irányelvről, végrehajtási jelentés az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről. Ahogy tudják, az Agri szakbizottságot bízta meg az elnökök konferenciája, hogy készítse el ezt a jelentést. Föl kell mérnünk, hogy milyen módon szegik meg a szabályokat, vagy milyen módon hiányos a végrehajtás ezen fontos irányelv tekintetében. Az ENVI és a TRAN társult bizottságokért kerültek ki jelölésre a teljes végrehajtási jelentés tekintetében. Az eljárásban részt vesz a parlamenti kutató szolgálat is. Várjuk, hogy egy tanulmányt készítsenek az állatok szállítására vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról szeptember végéig. Anna Ramirez Véla, aki a Digi Sante állat egészségügyi szak, ö, osztályának a vezetője szeptemberben Írországba fog látogatni velünk együtt és itt van velünk a kolléga, részt vesz az eszmecserében a szakbizottság tagjaival együtt. Nem is húzom már az időt, átadom az előadónknak a szót, Dorman úrnak, tessék. Eh, Kedves kolléganő kollégák, elég sokan mondták, hogy legyen itt egy különleges ülés, illetve egy különleges bizottság, hogy eh, igazából hogyan valósítják meg az állatok szállításának előírásait. Ez nem történt meg, értem, hogy eh, itt most néhányan elégedetlenek. De most megvan a lehetőségünk arra, hogy egy végrehajtási jelentést írjunk. Én vagyok ennek a jelentésnek a jelentéstevője. Örülök ennek a munkának, és természetesen büszke vagyok arra, hogy megkaptam azt a lehetőséget, hogy ezt a fontos munkát elvégezzem. De most lehetőség van arra, hogy egy olyan jelentést írjunk, amely ténylegesen rámutat a problémákra. Tehát például egy olyan problémára, amelyről mindenképpen eh, szólni kell, hiszen fontos, hogy lássuk, hogy működnek-e a dolgok, vagy nem működnek, hiszen a tagállamok nem tartották magukat a szabályokhoz, és a bizottságnak pedig eh, folytatnia kell a feladatát, és a kötelességét is végre kell hajtania. Most térjünk vissza a munka elejére. Most szeretnék néhány politikai szempontot is említeni, amelyeket a jelentésben is szeretnék kihangsúlyozni. És remélem, hogy itt sikerül majd kialakítani egy együttműködést. Nézzük meg a vágóhidakat és az állatok levágását. Igazából semmi értelme annak, hogy az állatokat hosszú utakon szállítsuk. Ehelyett más kell tennünk, tehát a már levágott állatokat kell szállítani. További harmonizáció. Igenis különbségek vannak abban a tekintetben, hogy a nemzeti hatóságok hogyan sértik meg, illetve szankcionálják a szabályokat. 2015-ben az Európai Bíróság megállapította, hogy garantálni kell az állatok szállításának az esetében, hogy ha harmadik országokba exportálják az állatokat, például a marhahús Törökországba, akkor itt megállapítottuk, hogy igenis vannak problémák. Olyan problémák, amelyekre többször utaltak is. De például, hogyha Kínába szállítunk szamarakat, ott is volt probléma. Ez itt néhány konkrét pont, amivel foglalkozni fogok. De olyan sok egyéb dolog van, amivel foglalkoznunk kell. Igazából az ambícióm az, hogy egy erős mandátumunk legyen ezzel a jelentéssel kapcsolatban. És más üléseken is elmondtam, hogy jó lenne, hogyha a frakciókon túlmutatóan lenne egy erős támogatás. És uh, emlékszem, hogy uh, az állatok uh, is uh, az önfelelősségi körébe tartoznak. Örülök a vitának. Köszönöm, most megkezdjük az eszmecserét. Jan Jutéma, Kamp és a többi kollégát is meghallgatjuk, tessék. Eh, meneer de voorzitter, dank u wel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadónak, hogy bemutatta a jelentést. Ez a jelentés rendkívül fontos számomra is. Nekem is van egy állatállományom, és nagyon fontosak számomra az állatok. Nagyon sok fuvarozó jó szándékú, de azért a dolgok nem mindig haladnak megfelelően, nem mindig alakulnak megfelelően, elhullanak állatok, sokszor látunk erről egy dokumentumfilmet is, harmonizálásra van szükség. A szállítással foglalkoznunk kell akkor is, amikor az Európai Unión kívüli szállításról van szó, valóban nem megfelelően bánnak az állatokkal. A biztosokkal is sokszor egyeztetünk ebben a témában. Az ENVI szakbizottságban árnyék előadó vagyok ennek a témának. Van három-négy olyan téma, amelyeket rendkívül fontosnak tartok, és amelyeket majd a módosító indítványok segítségével kívánok beemelni a szövegbe. A szállítása kapcsolatos szabályok ütköznek az állatok szállítására vonatkozó szabályokkal. A fuvarozóknak sokszor meg van kötve a keze. Meg kell azt is vizsgálnunk, hogy milyen szabályok teszik nehézé magát a szállítást. Vannak pihenőterületek, de nem elégséges a pihenőterek területek száma Európában. Ezeket is jobban kell kialakítani. mobil pihenőhelyekről is beszéltünk. Természetesen mindennek költsége van. Sokszor meg lehet tenni egy bizonyos hosszúságú utat egy nap alatt, de az útminőség miatt lehet, hogy két napra van szükség. Meg kell vizsgálnunk a jelenlegi jogszabályokat azért, hogy javítani tudjuk a harmonizációt a szankciók tekintetében, amelyek jelenleg érvényesek, és amelyeket a tagállamok alkalmaznak, ezek tekintetében is el kell élnünk a harmonizációt. A jogszabályokat tiszteletben kell tartani. Vannak jóhiszemű fuvarozók, akik számára viszont problémát okoz a tisztességtelen verseny. Az állatjólétet biztosítani kell a szállítás folyamán, Mindenképpen ezen kell, hogy dolgozzunk. Köszönöm. Hansekam kolléga, tessék. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ieder... Köszönöm szépen, elnök úr. Évről évre több mint 4 millió marhát, eh, több millió sert és 150 ezer lóról is beszélnünk kell, és 1,4 milliárd szárnyasról eh, akiket nagy hosszú távon szállítanak Európában, sőt, Európán kívül is szállítják őket, és amint kikerülnek európai határai közül, gyakorlatilag azt csinálnak velünk, amit akarnak. Hajókon, repülőkön szállítják ezrek, kilométerek ezrei során hidegbe, melegbe, amit gyakorlatilag az állatok nem bírnak ki. Bizony gyakran ez nem végződik jól. Ezek a teherautók, amelyek az európai külső határokon várakoznak tűző napon például, de gondoljunk csak itt az Európán belüli állatokra, és mint egy 20 ezer állatot kellett leölni nem régiben, mert Kenyába szállítva elakadtak Brüsszelben a reptéren. Gondoljunk csak a borjukra, akik igazából nem is tudják, hogy mi történik velük, le, elválasztják őket az anyaállatoktól, a tehenektől, vagy gondoljunk magukra a tehenekre, amelyeket beraknak a repülőkbe, vagy a reptereken kell hosszú ideig várakozni. Számos segélyszervezet van közben, amelyik gyűjti az idevágó adatokat, az Animals International például az állatvédő szervezetek, az Animal Angels, stb. Ők azok, akik elvégzik azt a munkát, amit az Európai Bizottságnak kellene elvégeznie valójában. Ezt nem tehetjük lehetővé, és ö, itt nem véletlenekről van szó. Nap mint nap megtörténik ez a legkülönbözőbb helyeken, a legkülönbözőbb időpontokban és ezek a szervezetek, ezek a civil szervezetek nagyon gyakran önkéntes módon működnek. Egyébként ők tájékoztatják a szállítmányozókat is az európai jogról, hogy az állatok jól létét lehessen védeni, de mi vakok vagyunk Európában az állatok kárára, az ők költségére igyekszünk tenni valamit. Most eljutottunk oda, hogy élő állatokat nem akarnak szállítani, hanem csak már megölt állatokat. Ez sem fog működni, de hát azt is tudni kell, hogy mi történik a vágóhídokon, milyen brutális módon ölik le az állatokat Hollandiában, Belgiumban is horror állapotok uralkodnak a vágóhidakon, ezt a szenvedést nem fogjuk tudni megállítani olyan megoldásokkal, amiket említett az imént például az előadó. Rendszer szintű változtatásra van szükség. Mi, ö, a mezőgazdaságban, az élelmiszerben kevesebb állati fehérjét kell fogyasztani, több növényi fehérjét, és ö, arra lennék kíváncsi, hogy az előadó mit gondol erről, osztja véleményt. Több mint 20 képviselő van bal és jobb oldalról az Európai Unióban, akik kérték egy vizsgálóbizottság létrehozását az állatok szállításának területén. Tehát világos, hogy a legtöbben ezt a vizsgálatot szükségesnek tartják, mert rettenetes a valóság, és elszabotálták ezt. Ez a végrehajtási jelentés, amiről ma beszélünk, nos, ezt át akarjuk csak vinni itt a mi mező, a mezőgazdasági bizottságon. A mi elnökünk Tirecki úr igen fontos szerepet játszott, küldött egy levelet a parlament elnökének a mezőgazdasági szakbizottság hatáskörébe tartozik az állatok szállítására kérdése. Mi ezzel nem értünk egyet, most egy végrehajtási jelentés születik, de nem jut idő arra, hogy ténylegesen meghallgassuk az érintetteket, kimenjünk a terepre, E, igazából kíváncsian várom, hogy ezt a problémát hogyan oldja meg az előadó, mit tud kezdeni ezzel a helyzettel. Abban bízom, hogy támogatni tudja az előadó az ajánlásomat, hogy hozzunk létre egy vizsgálóbizottságot. Egy figyelmeztetés az én ta vendégeim a az egész Európai Unióból érkeztek, az állatvédőket képviselik, Hollandiában van ilyen párt is, az állatok védők pártja, ők tagok is, és biztosíthatom önöket arról, hogy ha a polgárok követelésének nem teszünk eleget itt az Európai Parlamentben, akkor ezek az emberek a következő években velem együtt fognak harcolni, hogy az állatok jólétét is szem előtt tartsuk. Köszönöm szépen, Házakamp asszony! támogatja a közönség, ahogy halljuk. Köszönöm szépen. Először is Házekam kolléganőre szeretnék reagálni. Én is a következő években szeretnék itt dolgozni, és még sokan vannak mögöttünk is, akik a mi politikai meggyőződésünket támogatják. De én köszönetet mondok az előadónak, hagy, és hagytam a kollégának is. Persze vannak túlkapások, ezek ellen fel kell lépni, ez nem csak az állatok szállítására vonatkozik, mindenhol vannak túlkapások, mindenhol vannak sebesültek, sérültek, mindenhol sérülnek a törvények. Ezek ellen intézkedésekre van, de a mai vita folyamatát nem tudom elfogadni. Én megnéztem, hogy mi van a valóságban. Hogyha megnézem például a közlekedési ágazatot, és igyekszünk optimális megoldást találni, mondjuk a vízellátással, a hőmérséklettel, és itt büszke lehetek, el kell, hogy mondjam, mert ez azért elég jól működik. És eh, ha a vitát azzal kezdik mindig, hogy minden rossz, de persze vannak rossz dolgok, ezekről beszélni kell, de arról is beszélni kell, hogy vannak eredmények, és arról is beszélni kell, hogy parlamentként mit értünk el, az ellenőrzésről is beszélnünk kell, vagy a pihenőhelyekről, mi a probléma mondjuk Hollandiában? Van ott is, vannak tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogyha most senki se tudja ellenőrizni, hogy a pihenés valóban biztosítva van-e, itt az ellenőrzést lehetővé kell tenni adott esetben órákat kell várni, éppen az ellenőrzés miatt a teherautókkal, és ez, ettől szenvednek az állatok. Tehát ezt a rendszert javítani kell a kontrollőröknek, akik ellenőrzik a helyzetet, gyorsabban kell dolgozni, lehetővé kell tenni ezt számukra. Tehát összességében a képet megítélve azonban azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mindig gyakorlatilag abban a, azon a vágóhídon kell az állatokat feldolgozni, amelyik a legközelebb van. Itt vannak gazdasági keretek is. Én a gazdák nevében is beszélek. Hogyha most 15-50 kilométerrel még messzebb kell menni, és jó körülményeket biztosítanak, akkor ez nem jelenthet problémát. Akkor nem az Európai Parlamentnek kell dönteni erről, mert itt gazdasági megfontolások játszanak szerepet. Persze a túlkapások, a hibák esetén kezelni kell azokat, de hát engem, önök most nevetnek engem, de nekem is vannak tapasztalataim, el kell, hogy mondjam készítettem jelentéseket, dolgoztam is ezen a területen. A mezőgazdasági minisztérium ellenőriz például, hogyha Németországba szállítanak állatokat, de azt kell tudni, hogy emiatt várakozni kell az ellenőrzések miatt. Ne keverjük össze a dolgokat. Köszönöm, Slayer kolléga. Weitz kollégája szó, tessék. Äh, äh, Köszönöm szépen hát ezután a gyönyörű kör után elég töltényen van, hogy csatába induljak. Tudja, Hollandia irányába mi a probléma? Számomra osztrák paraszként az a probléma, hogy önök Hollandiában tömeg tenyésztéssel foglalkoznak, igazából onnan importálnak, ahonnan a legegyszerűbb, azért megnéznék néhány üzemet, de nagyon sok eh, holland eh, állatot eh, igazából nem legeltetnek, hanem mesterséges táplálékkal etetik, és ezeket a tengeren túlról hozzák. Igazából az állatok szenvedéséből ne csináljunk üzletet Európában, és személyesen is elmondom, hogy kinek az oldalán áll a parasztok vagy az agráripar érdekeit képviseli, a nagy üzletet képviseli, a nagy húslobbit. Szóval ezt szeretném megkérdezni, és ezt szeretném megtudni, hogy kinek az oldalán áll. Na most visszatérek a jelentéshez, Ebben a jelentésben sajnos nem arról van szó, hogy jobbak legyenek a törvényes előfeltételek azért zöldként lenne egy-két elképzelésem, hogy hogyan lehetne a keretfeltételeket javítani. Hogy a lehetőleg minél kevesebb állatot szállítsunk, és csak ott, ahol szükséges. Ebben a jelentésben arról van szó, hogy betartjuk-e a már meglévő törvényeket. És a törvényeket eh, Hollandiában is be kell tartani. És eh, általában Hollandiában ebben a tekintetben betartják a törvényeket, ebben igazat adok önöknek, de Ausztriában például ott állok a rendőrséggel az úton, és fenn, és megvizsgáljuk az állatszállító autókat, és tízből kilenc teherautó nem teljesíti azokat a feltételeket, amiket itt Európában előírunk neki igazából sok helyen hiányzik a infrastruktúra, hogy betartsuk a szabályokat, elég sok parkoló hiányzik, olyan hely, ahol meg lehet állni, de igazából, hogyha Ausztriában rendesen kontrollálnak, akkor mit csinálnak? Hát elmennek Csehországon keresztül, Szlovákia, Magyarország, Olaszország, és ott felrakják a hajókra az állatokat. Nem működnek együtt a dolgok. Hogyha terrorizmusról van szó, akkor együttműködünk, de amikor az állatok szenvedéséről van szó, akkor nem. Európai Parlamentként most az a feladatunk, hogy betartassuk azokat a törvényeket, amik már megvannak. És hogy tisztességes módon együttműködjünk, határokon átnyúló módon az állatok szállításánál is. És örülök a vitának, árnyék előadóként is. Bene, grazie. Köszönöm. Karin Kádemek kolléga, tessék. Köszönöm szépen. A téma megmutatja, hogy nagyon sok embert megindít a téma. Nem csak egy millió európait indított ez meg, akiket Dan Jörgensen népszavazása, illetve kezdeményezése az utcára vitt, tehát hogy 8 óra elég a szállításból. Értjük, hogy a lakosságot is érdekli az, ami van, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy európai szinten kötelezettséget vállaltunk arra, hogy elismerik az állatokat, mint érző lényeket. Szerintem ennek kell a középpontban állnia. De most igazából nem személyes funkciómban szólok, hanem Martina Neuter nevében, aki sajnos ma nem lehet itt. És természetesen beszámolok az itt zajló vitáról és reagálni szeretnék néhány kollégám hozzászólásához is. És nagyon jó dolgokat hallottunk itt a végrehajtási jelentés tekintetében. Az állatok szállításánál a vágóhidra eléggé sok hiányosság van, tehát túl magas a hőmérséklet, nincs megfelelő víz. El kell gondolkodnunk azon, hogy igazából hogyan látjuk ezt a dolgot, tehát hogy ingázó dolgozóként milyen az, hogyha egy hogy étlen szomjon ülök egy meleg kocsiban, kényelmetlenül, vagy pedig egy Economy Flex repülőn ülök, ahol legalább inni kapok valamit, enni kapok, ki tudom nyújtani a lábamat. Tehát óriási különbségek vannak az utazási viszonyok között is. Itt a szállítás minősége áll középpontban. Hogyha itt a törvényes előírásokat szeretnénk betartani és betartatni. De nagyon lényeges az, hogy betartsuk a már meglévő normákat. Nagyon fontos az, hogy ha tovább tart a szállítás, akkor igenis az állatoknak legyen lehetősége, hogy pihenjenek, egy kicsit felfrissüljenek, és az állati szállításokat sem lehet leválasztani az egyéb európai jogalkotásról. Beszéltünk, a közlekedésről beszéltünk, itt például a kamionsofőrök munkakörülményéről is, ezek a dolgok azért nagyon szorosan összefüggenek. Hogyha jobbak az ellenőrzések az állatok szállításánál, akkor jobban ellenőrizzük a sofőrök munkaviszonyait is, tehát hogy például megfelelő pihenőket tartanak-e. A hiányos szankciók, igazából a jelentésből kiderül, hogy szinte semmi szankció nincs. És ahogy itt a kollégám is szólt előttem, ez bizonyos nem régiókra vonatkozik, hanem bizonyos utakra. Tehát, hogyha valahol ellenőrzés van, akkor az nagyon gyorsan elterjed, és garantáltan nem ott fogják szállítani a következő adagot. A vágóhíd a végállomás, és nagyon fontos, hogy a végállomásig végig betartsuk és betartassuk az európai előírásokat. Egy célunk mindenképpen kell, hogy legyen, a vágó állatok szállításának a javítása. Mindig eh, itt az állategészségügyről beszélünk, és így tovább. Ez többek között azt is jelenti, hogy figyelnünk kell arra, hogyha az állatokat a vágóhídra viszik, akkor a lehető legjobb körülmények között történjen ez. És nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a hús minőségére is kihat például a szállítás minősége, ennek pedig igenis van kihatása. És ez pedig gyógyszerekkel is összefügg, amelyek elég gyakran illegálisak. Nem szabad elfelejtenünk ebben az összefüggésben azt sem, hogy itt az NV kompetenciája is jelen van, tehát mindenképpen világosan kell jelezni a hús minőségét, ezen kívül a feldolgozott termékeket. Véleményem szerint eléggé gyakran szükségtelenül hosszú utakon szállítják a vágásra szánt állatokat. És nagyon fontos az is, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy honnan jön az a hús, amit megvesz. Kárim. Köszönöm, Kárim. Meghallgattuk az összes kollégát. A bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Ramirez Vejla, a Szánte főigazgatóságról tessék. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak, hogy elmondhatom a bizottság véleményét. A bizottság üdvözli a jelentést, az állatjólét tekintetében az állatszállítás prioritást élvez. Az elmúlt néhány évben dolgoztunk ezen a témán teljes együttműködésről szeretném biztosítani önöket, például ha információkra van szükségük, akkor rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ez egy komplex terület, ahogy a hozzászólók is mondták, sokféle állatról van szó, sokféle fuvarozási eszközről, nemzetközi dimenziókról, és egy probléma a megbízható adatok rendelkezésre állása. A rendelet végrehajtásában lát problémákat a bizottság az állatjóléti előírásoknak a nem megfelelés az sokszor probléma, ismerjük ezeket a problémákat, de nehéz kontextusba helyezni, hogy ezek a problémák mennyire súlyosak. Röviden tájékoztatást szeretnék adni, hogy jelenleg milyen munkát végez a bizottság, és milyen munkát tervezünk ezzel a rendelettel kapcsolatban. Az elmúlt két évben specifikus projektek foglalkoztak az exportra, nem EU országokba exportálandó állatok szállításával. Törökország, ott vizsgáltuk meg. Bulgária a fő exportáló, itt egy általános jelentést készítünk a közúti szállításról, néhány hónapon belül fogjuk ezt közzétenni. Megkezdtünk egy másik munkát is, a állatokat szállító hajókról. Ez a munka most folyik, és még az év vége előtt adjuk közé ezt a jelentést is. A közúti szállítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bizottság rendelkezésére álló adatok alapján a trend pozitív a közlekedési szabályoknak való megfelelés tekintetében, továbbá magas szintű a megfelelés az EU határokra érkező fuvarozók tekintetében is. Együttműködünk a tagállamokkal már hat év óta, vannak nemzeti kontaktpontok az állatok szállítása témájában fontos dokumentumokat állítanak elő, bár ezek nem jogilag hatályos dokumentumok. Dolgozunk a végrehajtás harmonizáción, a véleménycserén, például szállításról dokumentumok készültek, ezeket megismerhetik a vállalkozások, aztán a állatokat szállító hajókról is hasonló dokumentumok készültek, és egyéb dokumentumokat is készítettünk. Novemberben felállítottunk egy csoportot, az EU állatjóléti platformon belül az állatok szállításával foglalkozik ez a csoport. Nemrég kezdte meg a munkáját, három témán fognak dolgozni még 2019 vége előtt már látni fogjuk az eredményeit ennek a munkájának. A szarvasmarha szállítás, a magas hőmérséklet a szállítás közben, és az élőállat szállítás általában. Egy három éves projektet is lezártunk, iránymutatásokat dolgoztunk ki az szállításokra vonatkozóan Európán belül és az Európából exportálandó állatokra is, szarvasmarhára, baromfira, jufélékre külön iránymutatásokat dolgoztunk ki. A dokumentumokat már lefordították az egyes hivatalos nyelvekre. A szak, az Európai Bizottság, ahogy mondtam, üdvözli a szakbizottság jelentését. Nem akarok most belemenni abba a vitába, hogy a hosszú távú szállítás az szükséges-e vagy sem A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a hosszú távú szállítást is, és nem az én kompetenciába tartozik, hogy ez most megfelelő-e, hogy ezt a modellt kívánatosnak tartjuk-e az Európai Unióban. Köszönöm szépen, hogy be tudtam számolni az Európai Bizottság állásfoglalásáról ebben a témában. Köszönöm, köszönet a bizottságnak, és a Vált kolléga még egyszer szót kért. Just to add, um... Köszönöm, elnök úr, csak egy konstruktív javaslatom lenne. Szeretném a tisztelt kollégákat és a bizottságot emlékeztetni arra, hogy egy pilota projektet indítottunk költségvetési tévában a mobilvágó hidakra. Erről beszéltünk itt, beszéltünk a állatjóléti intergrupban is erről a témáról. Szeretném kérni, hogy támogassák ezt a javaslatot. A következő jogalkotási időszakra vonatkozik ez. Most vizsgáljuk az opciókat, hogy a gazdaságokhoz közel lehessen vinni ezeket a mobil vágóhidakat. Ezzel a hozzá tudnánk járulni ahhoz, hogy a csökkenjen a hosszú távú állatszállítás, és remélem, hogy támogatni tudják ezt a javaslatot. Rendben, köszönöm. Az előadónak még egyszer megadom a szót, Dorfman úr. Tak øh, for det. Øh, jeg Köszönöm szépen a vitát, az eszmecserét. Úgy gondolom, hogy éppen a mostani vita eszmecsere mutat rá arra, hogy számos területen egyetértünk, méghozzá abban, hogy történnie kell valaminek az állatok szállításánál. Látjuk és egyetértünk, vannak problémák de hát az egyes ország közötti különbség nem a, a nagy probléma valójában. Hogyan gondoskodunk arról, hogy betartsák a szabályokat minden országban? De vonatkozik ez az állatok átrakodására és a szállítás során. Itt nagyon különböző szankciós lehetőségek vannak, mondjuk Dániában sofőr, de magát a szállítmányozó céget is szankcionálni lehet, amennyiben megsértik a szabályokat. Más országban is hasonló a helyzet. Azt akarom ezzel mondani, hogyha az állatok szállítása során megsértik a szabályokat, akkor vannak szankciók, amelyeket alkalmazni lehet. És hogyha az állatokat a leg legközelebbi vágóhídra viszik, az a legészre. Miért kell Dániából állatokat Olaszországba szállítani élve? Mondjuk fagyasztott áruként talán egyszerűbb szállítani, és majd feldolgozzák Olaszországból. Nem kell feltétlenül élő állatként Olaszországba szállítani őket. Itt meg kell állapítani, hogy van-e ütközés az állatszállításra vonatkozó szabályok és a közlekedési szabályok között. Ezt külön meg kell vizsgálni kérdésről kérdésre. A lényeg, hogy az államok szintjén lépni kell, szankcionálni kell, nem lehet azt mondani, hogy majd az EU megoldja és majd büntet. Közben megállapíthatjuk azt is, hogy számos jármű vezető megkerüli a szabályokat, ahol szigorúan alkalmazzák őket. Hogyan tudjuk az állatok jól létét javítani, például az itatást, hogyan oldjuk meg a takarmányozást, adott esetben játékokat is lehet alkalmazni a sertésszállítás során. És megállapíthatjuk, hogy az adott esetben embereket rosszabb körülmények között szállítanak, mint állatokat. Azt viszont semmiképpen sem szabad lehetővé tenni, hogy víz nélkül szállítsanak állatokat. Amikor Strasbourgba utaztak, legutóbb lerobbant a vonat, és az utasok nem kaptak vizet. De ha sertéseket számítanak azért, akkor mindenképpen biztosítani kell az itatást. Tehát ez egy olyan projekt, amelyben történnie kell valaminek. Beszélhetünk arról, hogy mi az, amit most kell tenni pillanatnyilag. A munkának persze nincs egyelőre vége. Én is a vizsgálóbizottság mellett voltam, amit nem sikerült elérni, de akkor most új körülmények között kell az állatok jólétét szolgálni. A mandátumunkon ennek nincs vége. Köszönöm az előadónak és a kollégának, a DJ Santonak is a hozzászólást. Most néhány perc szünetet tartunk, átérünk az utolsó napi rendi pontra. A bizottság, vagyis az Agri főigazgatások részéről, már látom is John Clark igazgatórat, hogy itt van, fogjuk meghallgatni különféle kereskedelmi témákról, amelyek természetesen a mezőgazdaságot érintik. Folyamatban lévő tárgyalásokra fog beszámolni a bizottság. Ez a, az ülésnek ez a része zárt ülés. Ezért két-három perc szünetet tartunk, és kérem az asszisztenseket, a többieket, hogy hagyják el a termet. Köszönöm.